Right, good morning, ladies and gentlemen. Uh, welcome to the meeting. Reggelt, hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel köszöntök. Azt hiszem, hogy éppen hogy elegen vagyunk, úgyhogy akkor határozat képesként meg is kezdem az ülés gyorsan. Ez mindig így van egyébként, hogy közben kezdenek érkezni a képviselők. Kérdezem, hogy elfogadottnak vehetem el a napirendet, ha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezt így meg is teszem. Köszönöm. A kettes napi rendi pontunk az elnöki közlemények. Mindenkit tájékoztatok arról, hogy az interneten is követhető az ülésünk, ezért vannak itt a kamerák is. Mindig van egy kis gond a mikrofonnal, kérek mindenkit, hogy figyeljen oda, hogy melyik gombot nyomja le, tehát a saját mikrofonjának a gombját, vagy rögtön az önökkel szemben lévő gombot, vagy a baloldalit nyomják meg. Minden eddigi fontos levelezést és információt köröztettünk, és ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor a titkársághoz fordulhat. Aztán szeptember 4-én az EU nagykövettel lesz találkozunk, és ezt ugye az EU delegáció vezetők éves találkozója alkalmából tartjuk. Szeptember 3-ától 7-ig lesz ez az esemény, és a külügyi szolgálat idén azt javasolta, hogy eljönnének az Európai Parlamentbe szeptember 4-én, kedden. A délutáni ülésünk programja tehát a következő lenne, 3-tól 3.45-ig lenne eszmecsere Schulz elnök úrral. Aztán 3 óra 45-től este 6 óráig pedig a delegációk vezetői és a bizottság közötti eszmecsere. A bevezető megjegyzéseket Elmar Brock mondja, Michael Cashman, illetve a külügyi szolgálat képviselője. Természetesen más szakbizottságokat is felkérünk, meghívunk. 6 órakor lesz egy fogadás, amelyet Schulz úr ad. Ugye a két oldal és regionális kapcsolatok fejlesztésére. Körülbelül 140 nagykövetről, delegációvezetőről, résztvevőről van szó, akik a szakbizottságokban is dolgoznak, tehát nagy lesz a létszám, csak az elnökök és a képviselők jöhetnek. Hát képzeljék el, hogy a 140 fő ide érkezik. Én nem is tudom, hogy melyik teremben leszünk, még nem tudjuk, de hát egy elég nagy termet kell ehhez lefoglalni, hogy mindannyian elférjünk. Remélem mindenki elégedett így ezzel az információval nagyszerű. Akkor a háromoldalú tárgyalások jelenlegi állása következik. Ami az MFA keret rendeletet illeti, tehát ugye egy rendeleti javaslatról van itt szó, parlament és tanácsi rendelet, a mikrofinanszírozási segítségnyújtás harmadik országoknak ez a téma, és június zajlott az első triológus. Kazak, Metin Kazak kolléga, az előadónk, sajnos ő most nincs itt. Ezzel kapcsolatban akkor nincs más mondani valónk. Ha majd megérkezik a kolléga, akkor esetleg átadom neki a szót, hogy foglalja össze az eseményeket. Aztán autonóm kereskedelmi preferenciák Pakisztán esetében megint egy rendelet lenne, sürgősségi kereskedelmi preferenciákról van szó. Moreira úr egyébként elnök úrunk az előadó, és június 14-én Strasbourgban zajlott az első triológus, ahol a Dán elnökség is jelen volt. A javaslatban szerepel néhány módosító, amelyet a 2010-es májusi plenáris fogadott el. Egyszerűsítik ezek a módosítók az eljárásokat, a felügyeletet megszüntetik, és a kvóták sürgős bevezetését is felváltják egy egyszerűsített eljárással a preferencia listáról listán szereplő termékek esetében. Vannak azonban véleménykülönbségek. A parlament nem érti, a, nem tud, érti a tanács álláspontját a kapcsolatban, hogy miért kell azt megvárni, hogy Pakisztán ne vessen ki importvámokat, vagy pedig, hogy csak olyan nyersanyagokra vonatkozzon ez, amelyekre kiterjed a rendelet hatája. Hát, ha önök ezt értik, akkor okosabbak, mint én, és ráadásul én még jelen is voltam az ülésen. Na mindegy. Tehát ebben a kérdésben nem sikerült megállapodni, és voltak még egyéb problémák is, úgyhogy ebben az esetben szerintem hosszadalmas triológusra kell számítani. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban megjegyzése? Nincs. Hála jó Istennek. Akkor négyes napi rendi pont következik. A kettős felhasználású termékek kivitelére, transferjére, broker tevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló tanácsi rendelet módosítása, és itt van az előadónk, hála Istennek, Krisztofer, át is adom a szót neked. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki azt mondta, hogy jaj, siess, siess, mert rátérünk erre a napi rendi pontra. Hát egyébként jöttem már, itt voltam, útban voltam a terem felé de svédül fogok beszélni, úgyhogy kérek mindenkit, hogy tegye fel a fülhallgatóját. Természetesen azt tegye fel a fülhallgatóját, aki ennek a hátteréről már az elmúlt alkalommal is szóltam, gyakorlatilag arról van szó, hogy a kettős felhasználású célokat szolgáló termékek elfogadásáról szóló jegyzőkönyveket, rendelet jegyzőkönyveit aktualizálni kell ezzel kapcsolatban. Folyamatosan problémák vannak, hogyha ez a rendes jogszabály alkotási keretek között zajlik. Éppen ezért itt, mert ugye itt arról van szó, hogy bizonyos személyek vagy országok büntetést kapnak, hogyha nem tartanak lépést, és éppen ezért, mert ma rendkívül gyors a technikai műszaki fejlődés, nagyon fontos, hogy az ellenőrzésre kötelezett termékek listáját gyorsan aktualizáljuk. Van ennek egy versenyvetülete is. Nagyon sok vállalat van nálunk is az Európai Unióban, amelyek ebben az ágazatban dolgoznak, és nagy kár lenne, ha ők szenvednének kárt csak azért, mert más országok az idevágó listáikat gyorsabban tudják aktualizálni, mint az Európai Unió. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy amilyen gyorsan csak lehet elfogadjuk ezt a jogszabályalkotási javaslatot, ugyanis politikai konfliktus nincsen e, ebben a kérdésben, ez a viták során egyértelműen megmutatkozott. A tanácssal folytatott megbeszélések is ezt mutatták, tehát egyértelműen az derült ki ezek során, hogy ez egy nagyon mm, technikai kérdés, és nagyon téves és hibás lépés lenne, hogyha most a jogszabályalkotási folyamat éppen a technikai részletek miatt bukna meg. Tehát a lényeg az, mint mondtam, hogy az európai versenyképességet ne veszélyeztesse egy túlságosan lassú folyamat. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy a munka során de természetesen a jövőben is, amikor erre sor kerül, esetleges jövőbeni revíziók, felülvizsgálatok alkalmával, egy nagyon hatékony és átlátható rendszerrel dolgozunk. Ez volt az én munkámnak a célja. És a mi feladatunk itt az Európai Parlamentben az kell, hogy legyen, hogy az általános ellenőrzést biztosítsuk. Nem arról van szó, hogy a mikrofelügyeletet gyakoroljuk az egyes kettős felhasználású termékek specifikációjáról. Ezért, ahogyan ezt már elmondtam az utolsó alkalommal is, úgy gondolom a bizottság javaslata jó, a tanács is úgy tűnik, hogy ez, ezt elfogadja, és ha senkinek nincs kifogása ezzel ellen, akkor úgy gondoljuk, hogy ezt be tudjuk fejezni, és inkább az általános hozzáállásra, koncepcióra összpontosítsuk figyelmünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen Christopher. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a jelentést. Úgy tűnik, hogy ennek a kérdésnek két aspektusa is van. Egyrészt említette, a, hogy milyen problémák jelentnek, és aztán a biztonsági kérdések is felmerültek. Mindezekre pedig figyelnünk kell. Úgy látjuk, hogy nagyon fontos és lehetséges lenne, hogyha ezt a felhatalmazáson alapuló bizottsági aktusokon keresztül a bizottság léphet a bizonyos országokba irányuló exportokat illetőni. Ugyanakkor a terméklistán állandóan megjelennek új termékek a piacon, és ezeket meg kellene beszélni alaposan, és és előzetesen lehetőséget kellene teremteni az ellenérzésre. Aztán persze az alapvető rendeletnek, az ilyen termékeknek az ellenőrzését eleve lehetővé kellene tenni. Aztán azon feltételeket illetően, hogy melyik, hogyan lehet egyik listáról a másikra mozdulnia a, az országoknak, szintén el kellene gondolni. Tehát nézzük meg, hogy a maga a rendelet milyen lehetőségeket biztosít azért, hogy tudjuk, hogy milyen feltételek mellett tesszük ezt lehetővé. Gondolom, hogy a bizottság erről dönteni, bizottságnak döntenie kell. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Más szeretne még hozzászólni az itt lévők körül? Hogyha nincsen, akkor a bizottságnak átadom a szót Paolo Gazotti. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a jelentéstevőnek a kiváló munkát, és ezt a folyamatot, amit ő irányít. Nagyon fontos ez a rendelet, és gyorsan kell lépnünk. Van egy rendelet, amelyet öt nappal ezelőtt fogadtak el ugyanezen okok miatt, azért, hogy az exportálók valóban élvezhessék a rendszer aktualizálását, méghozzá minél hamarabb. Néhány megjegyzésem lenne a módosítókkal kapcsolatban. Az első módosító, ahogy látom, a bizottságnak nyújtandó tájékoztatásról szól. Ilyen szempontból a bizottság a rendeletnek a szövegét úgy látja, hogy az a szöveget azt a közös egyetértési nyilatkozatban lefektetett elveknek megfelelően követi. Épp ezért szerintem ehhez kell maradnunk, és a kilences preambulum bekezdése különösen figyelni kell. A második módosított, illetően ez jó gondolat, hiszen ez következetesebbé teszi a parlament által javasolt módosítókat, és ezért ezt támogatjuk. A harmadik módosítót illetően szerintem nem nagy szükség van arra, mert különösen a hatalom átraházását vissza lehet vonni, és persze azért értjük, hogy a parlament szeretne állandóan tájékozódni arról, hogy hogyan történik a hatalom átruházása, de az alaprendelet alapján a végrehajtás kezdete után három évvel egy jelentést kell küldenünk, aztán a második jelentés az hat évvel később történik a 25-ös cikk szerint. Ez lehetővé teszi azt, hogy a, rendelet végrehajtásáról három évente jelentsünk, és a hatalom átruházásáról öt évente. Az utolsó megjegyzésem, a zöld képviselő kérdésével kapcsolatban és pedig, hogy a listáról mit lehet levenni és rátenni. Ennek meg kell felelni a négy rendszer feltételeinek, hiszen ezek létesítik a tagállamok és az Európai Unió számára a nemzetközi kötelezettségeket. Ezért a bizottság úgy látja, hogy a különböző termékeket illetően nincs nagy vita, vitának helye, hiszen a rendelet világosan kifejezi, hogy meg kell felelni ennek a rendeletnek. Ezt csak azért mondtam, hogy világosabbá tegyem a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Az e- árnyék jelentéstevő szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr. És elnézést, hogy egy kicsit későn érkeztem. Az árnyék jelentéstevő munkája jó, de emellett szeretnék néhány kérdést feltenni, nem csak neki, hanem a bizottságnak is. Az első az eljárással kapcsolatos. Konzultációt folytattunk a zöld könyvről, amelynek 2011. október 31-e volt a e, határideje. Magam is tettem javaslatokat, de eztán ezekről semmit sem hallottam és ez azért eléggé aggaszt. Ugyanis sok idő kellett hozzá, és mint ahogy a, rámutatott az árnyék jelentéstevő, olyan gyorsan történnek a dolgok, hogyha a saját eljárásaink nem követik ezeket, akkor időt elvesztegetjük az ö, időt, és ugyanakkor a civil társadalmat és az érdekelt feleket is értesíteni kell, akik szintén hozzájárultak a zöld könyvhöz. Tehát nagyon örülnék, hogyha tájékoztatni tudnának arról, hogy hol állnak most a dolgok, és mi történik ennek az új embernek a szerződtetésével, hiszen most hiányzik. A másik kérdés a különböző technológiák kategorizálása. Itt kettős felhasználásról beszélünk, de szeretném a többiek véleményét hallani, hogy van-e lehetőség olyan kategóriákra, amelyek az egyszeri használatot, vagy egyfajta használatot céloznak meg, különösen olyankor, hogyha az emberi jogokat sértik, hiszen a technológia afelé alakul, hogy a tömeges cenzúra és a többi felé mozdul el, és olyan országokat, mint Irán, Szíria, de más rendszerek is e-, ezt akarják, és az új technológiák azt biztosítják, hogy például a disszidenseket, a más véleményt hangoztatókat, stb. azokat nyomon követhessék az interneten, az e-mailjeik, a mobiltelefonhívásaik alatt. Tehát az ilyenfajta elnyomás eh, eh, lehetővé válik ezen technológiákkal, és az EU-ba is exportálják őket. Tehát figyelni kell arra, hogy ne keverjük össze ezeket a rendszereket, tehát legyen <clears throat> egy olyan kategória, amely a legrosszabb rendszerrel foglalkozik, ez pedig az egyetlen felhasználás, amikor az emberek elnyomására használják tehát nagyon jó lenne, hogyha ezt is bele lehetne venni. A végül pedig az utolsó kérdésem a végrehajtás és az értékelés kérdései. Az árnyék jelentős is rámutat, hogy az állandóan változik ez a helyzet, tehát a technológia más, tehát ami ma már megvan, az lehet, hogy a következő hónapban már más milyen lesz. Tehát gondolkodtak-e azon, hogy felmérjék a harmadik országokat, ágazatokat, technológiákat, és a, ezeknek a végrehajtását, ugyanis egységes az európai piac, és a végrehajtás és a bármilyen kereskedelmi korlátozásoknak vagy szankcióknak csak tagállami szinten történik. Tehát eljött az e, idő arra, hogy legyen egy olyan intézmény, amely biztosítja, hogy a tagállamok egyenlő módon, egyformán hajtják végre ezeket a dolgokat. Ennyi volt a kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Sáke asszony. Egy megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Királyságban néhányunk amikor az utcákat feltérképezték, és a többi, mindannyian gondoltunk arra, hogy akár a saját kompjúteren minket is a hackerek elintézhetjék, tehát nem csak a harmadik országokban történik ez meg. Christopher, még szeretnél szólni? És aztán a bizottság kap szól. Köszönöm szépen. Éppen a dokumentumomat néztem. A kettős felhasználást vagy multicasting, ahogy most már hívjuk, multitasking, tehát hogy kinek mennyi feladata van. Nos, nem tudok semmit se a zöld könyvről és a bizottságnak a munkáról, de hát azért elismételném, amit mondtam. Nagyon fontos egy dologról nem elfeledkezni. Amikor a kettős felhasználási rendeletnek a lényegével kapcsolatban teszünk fel kérdéseket, az rendben van, de ebben a jelentésben csak egy dologra koncentrálunk, és pedig arra, hogy nagyon gyorsan és hatékonyan hajtsuk végre ezt a rendeletet. Persze igaz, amikor azt mondják, hogy a technológia egyik hónapról a másikra megváltozhat és pontosan ez a legjobb érv az én módosítóim mellett. Tehát nem, itt nem lehet a, a szokásos jogalkotási eljárást alkalmazni, hiszen Értem, hogy ugyan a listák között különbség van, és a technikai előrások között, de ugyanakkor szükség van a listánál is a sebességet alkalmazni. Ezért azt hiszem, hogy nagyon sok idevágó megjegyzés volt a kettes felhasználású rendelettel kapcsolatban, de most a, hatékony, átlátható és gyors folyamatra szeretném, hogyha koncentrálnánk. Ennyit akartam mondani. Lehet, hogy a bizottság szeretne némelyik kérdéssel foglalkozni, mert nyilván némelyik kérdés őket célozta meg. Lehet, hogy ők akkor megpróbálkozhatnak most ezzel. Bizottság? Gázotti úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Természetesen üdvözlünk milyen olyan javaslatot, hogy ez a testület több pénzt biztosítson a költségekre a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatban a zöld könyv az nyilván előrelépést fog jelenteni, és a végrehajtás és az értékelésnek a kérdésével foglalkozunk, elsősorban a végrehajtással, hiszen a zöld könyvnek is a célja az volt, hogy alapot teremtsen a konzultációknak, amelyek alapján a bizottság aztán előkészíti azt a jelentést, amelyben önöknek számolunk be a rendeletről, és nyilvánvalóan ebbe belekerülhetnek új javaslati, javaslatok is, amelyek aztán a zöld könyvet a könyvben jobban töktrözi a közös nézesek, nézeteket. De minden esetre egyelőre az export engedélyező hatóságok végzik el ezt a munkát a tagállamokban. Egy másik szempont a világossá válik a zöld könyvben, az egységes piacnak megfelelően kell működni a kettős felhasználású termékek esetében is, ugyanis egyrészt az exportjának, mind a biztonsági célkitűzésekre van hatása, mert nem feltétlenül mindenki jó szándékkal nyúl hozzájuk, és ugyanakkor az egységes piac működését és a megfelelő versenyképességet biztosítania kell. A, az ütemtervet illetően az év vége előtt szeretnénk a bizottsági dokumentumban e, a zöld könyvnek az eredményeit e, tárgyalni, azért, hogy a jelentés minél gyorsabban elérhessen önökhöz. A technológiát illetően mint mondtam, bármelyik tagállam dönthet úgy, hogy bizonyos technológiákat ők ellenőrözzenek, ezt a rendelet lehetővé teszi, de hogyha jobban össze szeretnénk hangolni ezt európai szinten, akkor erről beszélni kell. És ilyen szempontból figyelembe vesszük a különböző nézeteket, de nyilvánvalóan erre a tagállamoknak van mélegelési köre és a zöld könyv ezeket a közös nézeteket szeretné összefoglalni a helyzet megoldását illetően. A technológia valóban gyorsan fejlődik, és ezzel a rendelettel is pont ennek szeretnénk utána menni, azért, hogy a mellékletet akár évente két-háromszor megváltoztathassuk, és ne csak egyszer két évente, hiszen eddig így történt. Köszönöm szépen. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje június 22-e 12 óra a jelentést. Július 11-12-én fogadjuk el, és a novemberi plenárison fogunk szavazni róla. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont. Következő napi rendi pont, adhat delegáció Peruba és Kolumbiába, és azt javasolom, hogy halasszuk el ezt a pontot, mivel nincs itt az illetékes kolléga, jó a hatos pont, ez pedig az LK és Izrael között létrejött megállapodása a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról, a CAA-ról, az euró-mediterrán megalapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv. Ez tehát a téma, és én azt gondolom, hogy már megvan a megállapodás, úgyhogy nem tudom, hogy ki az, aki szeretne erről szólni a frakciók nevében gyakorlatilag a néppártból nincs itt senki, de bocsánat, jaj, elnézést kérek. Igen, öné a szó, tessék parancsolni. És elnézést még egyszer. Nos, elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok. A, ö, kaptunk Marajra elnöktől és Ámár Boktól egy levelet, ketten írták alá, és ez a külügyi bizottságban szerepelt terítéken. Én azonban, ha megengedik, akkor szeretném felvetni azt a kérdést, hogy értelmezni kell azt, hogy mit jelent az első bekezdésben a jogilag kötelező biztosítékot az Európai Bizottság adhat a parlamentnek arról, hogy nem fogja ezt elfogadni úgy, hogy az Izrael felelős hatóságokkal ütközésbe kerüljön, ahogyan az 1967-ben kialakult területet illeti. Na most a jogi kifejezés, legally, ez mindenképpen tisztázandó, ezt mindenképpen értelmezni kell a jövőben, hogy most akkor mi a jogilag kötelező, mi ez. Persze természetesen van már egy társulási megállapodás Izrael és az Európai Unió között és ennek a megállapodásnak a keretében ott szerepel a kereskedelem is, az EU és az Izrael közötti kereskedelem, és van egy ilyen hallgatólagos megállapodás egyfajta mechanizmusról, amelynek révén az Európai Unió hatóságai ellenőrizhetik, hogy a termékek honnan érkeznek, tehát vagy a megszállt területekről, vagy pedig az elfoglalt területekről, amelyeket az Európai Unió nem ismer el. Na most ezt a fajta megállapodást alkalmazni kell itt is, ezt a berendezést. A kérdés csak az, hogy mi az, hogy jogilag kötelező. Hogy most akkor a bizottságot bíróságnak fogjuk fel? Vagy most mi lesz, amikor erről a kötelezettségről beszélünk? Tehát azt hiszem, hogy mindenképpen tisztázandó ez a pont, és nagyon szeretném ezt felvetni, hogy lássuk, hogy hogyan lehet ezt majd kezelni a jövőben. És különösen várom a választ erre a kérdésre. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A szocialista frakció nevében kíván-e szólni valaki? Igen, ott van. Pont időben érkezett, kollega úr. Hát akkor a TAA-val kapcsolatosan a ö, frakciók képviselőit kérjük, hogy mondják el megjegyzéseiket, vagy most akkor jöjjenek előbb a liberálisok, aztán majd térjek vissza önre. Hát ö, nagyon szépen köszönöm a szót, ö, elnök úr. Tegnap egy kompromisszumos ö, kérdést ö, dolgoztunk ki, és hát ezt ki is fogjuk osztani és valóban arról van szó, hogy ha lehetőség van rá, akkor kötelező érvényű rendszert szeretnénk létrehozni, ezért szerepel ott ez a jogilag kötelező, a legally binding lekitétel. Nagyon szépen köszönöm, akkor most jönnek a liberálisok. A mi frakciónk, hát tudja, támogatja azt, hogy történjen már meg a szavazás erről. Persze látjuk mi is, hogy vannak kérdések a levegőben, és ezeket meg kell tudni válaszolni, meg kell fogalmazni, és meg kell válaszolni, és azt gondolom, hogy a, meg kell nézni, hogy mindannyiunknak, hogy mennyire hiteles ez a bizottság, milyen ennek a hitelessége az egész parlamentben. Annak érzékenységek, ezeket értjük, látjuk, de ezt meg kell vitatni. Tehát, hogy is mondjam, ez egy fajta, majd hogy nem szomorú dolog, és hát egy kicsit elbátortalanítja az embert, amikor ezen az úton halad előre. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Kenon asszony, nagyon szépen köszönöm, mi elfogadjuk a kompromisszumokat, és hát azt kérdezik, mi ez a legally binding? Hát ez persze a nemzetközi jog. És a kérdés az az, ugye, hogy mik lennének a biztosítékok, a kötelező biztosítékok, mert hogyha mi lehet ez a binding assurance, amit, a, amit kaphatunk. Tehát akkor a kérdés az, hogy mi a kötelező, mihez kötjük, mit, mihez. Én tehát azt hiszem, hogy itt ezt azért ö, tisztázni kell, és itt nem is annyira a legal a lényeg, hanem a binding. Tehát mi támogatjuk a kompromisszumot, és ha pedig nem tudunk kompromisszumra jutni, akkor újra meg kell változtatni a határidőt, újra kell kezdeni a vitát. De hát mi elfogadjuk az eddig elért kompromisszumot, és támogatjuk azt. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, ha visszatérhetek, Sáke asszony, mi nem akarjuk ezt a folyamatot elhúzni. Nem hanem lépésről lépésre akarunk haladni a feltételekkel, és hogyha minden feltételt betartanak, akkor legkésőbb októberban lehet szavazni. Úgyhogy ennyiben azt hiszem, hogy itt nem arról van szó, hogy mi lassítani akarjuk a folyamatot, hanem egy nagyon világos feltételrendszerben kívánjuk ezt a folyamatot levezényelni. Köszönöm szépen, Bend. Igen. Hát ezt a kérdést azért vetettük föl, hogy lássuk, regisztráljuk végre, hogy ott van egy kérdőjél. Ez persze nem jelenti azt, hogy a néppárt nem fogadja el a kompromisszumot, és nem fogja megszavazni ezt, ami ebben a levélben szerepel. Köszönöm szépen. Az ECR köszöni mindenkinek a konstruktív és együttműködő hozzáállást azonban aggodalmai vannak az egyes bekezdés megfogalmazását, illetően nem kifogásoljuk az egészet, de tartózkodni fogunk, hogyha majd szavazásra kerül ez. Tehát a mi frakciónknak az álláspontja, és akkor kell asszony volt? most előbb a bizottságot szeretném megkérdezni, hogy mit gondol erről, de nem, még a GUE véleményét nem hallottuk, bocsánat, Herman. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, a GUE nevében annyit szeretnék mondani, hogy osztjuk mindazt, ami ebben a kompromisszumban szerepel. Egyetértünk a kérdésekkel, és ami pedig azt a vitát illeti, ami most van itt kitörőben, azt mondjuk, hogy igen, tisztázni kell a jogilag kötelező kitételt, mit jelent ez a legal binding, ugyanis ez egy kísérlet lenne arra, hogy határozzuk meg, hogy miről beszélünk, ahelyett, hogy itt egy újabb szürke zónát teremtsünk tehát a érdekünk, hogy haladjunk ezzel a kérdéssel, de ugyanakkor a kérdésre választ kell kapni. Köszönöm. Helmén, én a bizottságot szeretném most megkérdezni, hogy mit tudnak mondani ezzel kapcsolatban, és akkor lehet, hogy ezután lesz elképzelésünk arról, hogy a bizottság hogyan gondolja ezt, és mit is ért a legally binding, a jogilag kötelező kitételen, mond. Momonsz úr, bocsánat, Momonsz kollega a bizottságtól. Azt hiszem, hogy ah, a eh, folyamatban, a jelenlegi szinten, a jelenlegi állapotban, hát most meghallgattuk a megjegyzéseiket, mindazt, amit elmondtak, és hát ha megkapjuk majd a szóbeli kérdést, majd akkor elkészítjük a választ a plenáris ülésig, de hát nem gondolom, hogy a bizottságnak most lenne a feladata tisztázni valamilyen megfogalmazást, amit önök javasolnak egy szóbeli kérdésben, tehát mi szeretnénk jelenleg a véleményünket visszatartani, illetve nem elmondani mindaddig, amíg a plenáris elé nem kerül a kérdés. Köszönöm. Holnap szavazunk erről a szóbeli kérdésről, csak a jegyzőkönyv kedvéért. De még Keller asszony, bocsánat, hát ha nincs kompromisszum, akkor mi tényleg szeretnénk külön szavazást kérni arról a bekezdésről, amit mi javasoltunk. Szóval, hogy ez ne csak úgy lekerüljön az asztalról. Hát van kompromisszum? A kötelező, a jogilag kötelező kitétellel kapcsolatban? A néppárt nem akarja ezt. Hát most lehet, hogy lehet ezt tisztázni, ezt a folyamatot, de hát ha nem, ha nincs kompromisszum, akkor szeretnénk szavazat, szavazást kérni erről. A néppárt az szólhat a maga nevében. Elnök úr, hát én nekem, én csak megismételni tudom, amit elmondtam egy perccel ezelőtt, hogy szava, meg fogjuk szavazni, tehát nem akarunk mi kifogást emelni a légellivel kapcsolatban, csak felvetjük a kérdést, hogy jegyzőkönyvbe kerüljön, és aztán majd a további lépések során, ahogy haladunk előre a folyamattal, meg kell néznünk, hogy a bizottság az végül is milyen választ tud erre adni. Úgyhogy ez nem valami olyasmi, ami a kompromisszumot és az elért egyezményt felrugná. Én, tehát akkor van kompromisszum, ugye? Én úgy értem, és akkor a helyzet az ö, marad, tehát holnap fogunk erről szavazni. Rendben is van. Nem, bent itt van. David Martin. Bocsánat, bent. Akkor visszatérünk a, arra a napi rendi pontra, mert nekem el kell menni eh, néhány perc múlva, és David fog elnökölni. Bocsánatot kérek. A kolumbiai és a perui eseti küldöttségről esett szó, és akkor erről szeretnénk hallani a jelentést. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! lesz egy írásbeli jelentés is mindenről, de azt hiszem, hogy a júliusi ülésen erre majd röviden vissza tudunk térni, miután már mindenki elolvasta az írásbeli jelentést, de azt gondoltam, hogy arra azért szükség van, hogy egy rövid távon tájékoztatást adjak mindenről, tehát egy eseti delegáció utazott Kolumbiába és Peruba nagyon rövid időre, egy-egy napra, tehát egy nap Kolumbiában, egy nap Peruban, és a cél az volt, hogy itt a bizottságban elfogadott határozatot, a plenárison elfogadott határozatot megnézzük, és azt bemutassuk Kolumbiában és Peruban a kormányoknak. Egy nagyon-nagyon sűrű program volt mindkét napon, rengeteg tárgyalást folytattunk, mindkét kereskedelmi miniszterrel találkoztunk, találkoztunk a polgári társadalom, a civil társadalom képviselőivel Kolumbiában és Peruban is, tárgyaltunk az ipar képviselőivel mindkét országban továbbá a parlament képviselőivel, és találkoztunk egyszer a külügyminiszter helyettes asszonya Kolumbiában, és Peruban pedig a külügyminiszterrel. És végül pedig a két elnök is fogadott bennünket, Santos elnök úr és Umala elnök úr. És minden tárgyalás során, kedves képviselőtársaim, elmondtuk, hogy mit is tartalmaz Mario Dávid és jó magam elmondtuk tehát, hogy mit is szeretnénk, és hogy amire szükség van, az az, hogy legyen egy kötelező roadmap, hogy hogyan tudjuk erősíteni az emberi jogi helyzetet, a környezeti kérdéseket, a szerzői jogi kérdéseket Kolumbiában és Peruban. És hát a tárgyalások során a reakció minden esetben nagyon pozitív volt a, éreztük mindkét ország részéről az elkötelezettséget, hogy a, és különösen a két elnök esetében, hogy mindkét kormány pozitívan reagál a mi elvárásainkra, és a kolumbiai elnök nagyon világosan elmondta, hogy itt ez nem csak a arról van szó, hogy ő kielégítse mi elvárásainkat, mert ez az érdekük, hanem arról is van szó, hogy ez a saját erőfeszítéseinek, a saját elképzeléseinek is megfelel, hogy javuljon a helyzet Kolumbiában ezekben az ügyekben. Úgyhogy ennyiben, kedves kollégák, azt állapíthatjuk meg, hogy az a felismerés, hogy a beindult reformok még nem oldották meg a problémákat, nem szüntették meg, ezt látják a két országban az illetékesek, és ennyiben egyet is értünk, és én azt hiszem, hogy a két elnök kötelezettségvállalása, a két kormány kötelezettségvállalása azt fogja eredményezni, hogy belátható időn belül mindkét fél kidolgoz egy olyan folyamatot, egy olyan roadmap-et, amelyet meg tudunk majd vitatni, és akkor ennek alapján el tudjuk mondani azt, hogy milyen módosításokat javaslunk, de végül is az adhok, az eseti delegáció munkája nagyon sikeres volt, ugyanis nagyon sok kormánytaggal, parlamenti képviselővel találkoztunk, és más érdekképviseleti szervek képviselőivel. Ők mind tájékoztattak bennünket arról, hogy mi az elképzelésük. Nekünk nagyon pozitív volt a benyomásunk a reakciókat illetően. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Mrs. Keller. Így gyorsan Keller asszonynak megadom a szót, és akkor utána a kolumbiai nagykövet is kommentálhat. Ja, és bocsánat, igen, majd neked is még megadom. De el kell közben mennem, elnézést. Danke für den Bericht. Ich jó, szépen köszönöm a jelentést, csak annyit szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban, ugyanis ez az utazás, ugye úgy jött létre, hogy lesz majd meghallgatás a bizottságban. Milyen volt a hangulat? a képviselők körében lelkesedtek, vagy kritikus hangokat lehetett hallani, és ha igen, akkor mit kritizáltak, mint Peruban, mint pedig Kolumbiában. Jó lenne ezt megtudni. És a civil társadalom esetében most nem tudom, biztos benne lesz majd ez az írásbeli jelentésben, de hát volt ott kritika, kritik, hogy mindenki támogatta ezt a megállapodást, és azt mondta, hogy hogy belátható időn belül meg lesz a roadmap. Hát akkor belátható, hogy mikor lesz ez a belátható ebben a hónapban, jövőre? Ezek lennének a kérdéseim. Good morning, everybody. Hel Jó reggelt mindenkinek, Helmut. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én is két kérdéssel csatlakoznék. Először is köszönöm a tájékoztatást, nagyon rövid távon jött létre ez az utazás, és a két parlamenttől érkezett a megkeresés és a meghívás. A civil társadalommal kapcsolatban kikkel találkozták? Milyen civil csoportok képviselői voltak jelen ezeken a meghallgatásokon. Ugye itt az Európai Parlamentben is esett már erről szó az utóbbi viták során. Ezzel a határozattal kapcsolatban voltak közvetlen áldozatok, vagy áldozatok képviselői, hozzátartozói is jelen vagy akik tehát az ők megbizotjai voltak, és hát az ős lakossággal kapcsolatosan, az ős lakosság képviselői ott voltak-e, és el tudták-e mondani véleményüket a szabadkereskedelmi megállapodásról. És még egy dolog, a roadmap kapcsolatban arra szeretnék figyel, felhívni a figyelmet, hogy két új dolog történt ezen a héten először is. Az Egyesült Államok Szántos volt tábornokot, aki Uribe elnöksége alatt volt a biztonsági főnök, vádat emelt ellene, hogy aktívan részt vett olyan tevékenységben, amelyet a maffia hozzátartozói követtek el, úgyhogy érdekelne, hogy ezekről az esetekről esete szó. És a második kérdés, hogy ezen a héten egy további szakszervezeti mozgalomból kikerülő áldozatról szereztünk tudomást, és a kérdés az, hogy a perui államelnök, illetve a főállamügyész, ugye Kolumbiában az elmúlt héten Strasbourgban ott volt nálunk vendégségben, és hát elmondtuk, hogy milyen fontosak ezek a mostani vizsgálatok, de hát, hogy ez függetlenül történjen, és hát akkor a szakszervezeti vezetők meggyilkolásának az okai azok különbözőek, tehát nem minden gyilkosság esetében a szakszervezeti tevékenység volt az ok, hanem egyéb szempontok is szerepelhettek. És mi hangzott el ezzel kapcsolatban a híringeken? Köszönöm. Nagykövet úr, kész arra, hogy reagáljon arra, hogy amit feltettek a kollégák a jelentéssel kapcsolatban, a különböző interpretációkat illetően. Nem? Nem? Rendben. Bent? Kívánsz reagálni az elhangzottakra? Persze. Igen, kedves kollégák, a megbeszélések során a nem kormányzati szervek nem voltak képviselve, azonban a nem, az NGO-kkal beszéltünk, a Sziperet szervezettel, Kolumbiában gyakorlatilag a teljes sávot le tudtuk fedni az egyetemeken keresztül az emberjogi aktivistákig, újságírókig. Hát, tehát azt hiszem, hogy a, a, a teljes horizont említhető, kivéve a szakszervezeteket, különösen a dekutot. És ez talán azzal magyarázható, és akkor itt kapcsolódom ahhoz, amit Keller asszony felvetett, hogy ez természetesen Kolumbiában hozzájárulnak, elfogadják a megállapodást. Nagyon népszerű majdnem, hogy azt mondanám így, így hogy, hogy 90%-ban persze, ez csak egy ilyen becslés. Minden párt egy, egy egyet kivéve, az, megoszt, az az egy, az, az megosztott. Beszéltem kollégákkal ezzel, ebből az úgynevezett polópárból is. És ennyiben a parlament reakciója, hát az volt, hogy támogatni kell a roadmap-et. Volt persze olyan álláspont is, hogy erre nincs szükség, de azért az alá kell írni az egyezményt, ez egyértelmű volt. Ami pedig a hozzáállást illeti úgy összességében a mi követelményeinket, elvárásainkat illetően, az támogatásra talált a civil társadalomban is konszenzus volt ebben. És ez, ez mind-mind elfogadásra került a szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban. Három kolumbiai szakszervezettel beszéltem utólag. Hát itt van egy elvi kérdés, hogy el kell utasítani a kereskedelmi egyezményt politikai megfontolásokból, mert hogy a szabad kereskedelem nem a helyes megoldás számukra. Hát ezt is el kell fogadni, ez nem az én álláspontom, de hát ezt el kell fogadni, és éppen ezért ahogyan ők hozzáállnak a javaslatainkhoz, az eléggé visszafogott. De összességében azért mégiscsak üdvözölték ezt az egészet. Bocsánat, Peruban a civil társadalommal egy szeminárium keretében is beszélhettünk, egy egyetemen került erre sorot, a legkülönbözőbb társadalmi csoportok voltak képviselve, és Peruban is Peruban sem volt ellenvetés, nem hallottam ellentétes, heves ellenkezést az egyezménnyel kapcsolatban. De az elvárásainkkal kapcsolatban sem, hogy legyen egy roadmap Peruban, még nagyobb a támogatottság, mint, mint Kolumbiában. Ez volt a benyomásom. Az egyetlen ágazat Peruban, a, amely egyértelműen azt mondta, hogy problémákat lát, az a tej ágazat. Félnek az importtól. Félnek európai tejtermékek importjától, és azt hiszem, hogy a perui kormány ezt, is, ezt látja is, fel is ismerte, és a tejtermékek esetében nagyon hosszú derogációkat, átmeneti szabályozásokat fogadtunk el, ki is zárhattuk volna ezeket a termékeket, de nem. Azt hiszem, hogy végül is az utolsó határidő 17 évvel lesz azután, hogy hatályba lép a szabadkereskedelmi megállapodás, hát addig a perui kormánynak megfelelő átmeneti intézkedéseket kell hoznia, hogy a tejipar, a tejágazat, különösen a kisgazda, kisebb gazdaságok, tejgazdaságok ne kerüljenek nagy nyomás alá az európai export miatt, illetve ott import miatt. Helmut, az igazságügyi reformot illetően, persze Kolumbiában beszéltünk a helyettes államügyésszel, és múlt héten Strasbourgban pedig a főállamügyésszel két hónapja van hivatalban mindössze. Nagyon sok reform, törekvés ről beszélt, és ez mind-mind téma az ügyészségen, és hogy horizontálisan kell az egyes esetekhez közelíteni. Elmondták, hogy vannak olyan esetek, amelyek az ügyészség különböző osztályain párhuzamosan vannak napirenden, mert nem volt meg a megfelelő horizontális szint, és különösen a szakszervezeti tagok, munkavállalói képviselők elleni támadások vizsgálatára egy külön egységet fognak létrehozni az ügyészség keretében. Tehát a reform folyamat elindult, de azért itt is biztosítani kell egy kötelező üremtervel, menetrenddel, hogy mikor mi kerül bevezetésre. Az ILO márciusban készített egy jelentést arról, hogy Kolumbiában mi történik, és megállapította, hogy 1500 erőszakos eset fordult elő munkavállalói érdekképviselők ellen, amelyek még nem kerültek megfelelően kivizsgálásra Biztosítani kell, hogy még akkor is, hogyha most egy új vizsgálati rendszert vezetnek be, most azon gondolkoznak, hogy ezeket az eseteket, hát ez egy hatalmas aktahegy, amiről szó van. Itt prioritásokat kell meghatározni, meg kell nézni, hogy melyik eset a legfontosabb. Ezt fel kell dolgozni, ezt az egészet. Ez lenne a logikus hozzáállás, tehát azt biztosítani kell, hogy az 1500 eset körül egy sem maradjon kivizsgálatlan. A benyomásom az volt, hogy mozgásban vannak a dolgok, de azért rajta kell tartanunk a szemünket, hogy haladjon előre egyértelműen ez a folyamat. Köszönöm szépen. Azt hiszem a jövő héten áll rendelkezésre a jelentés, és ezt akkor szétosztjuk. Nézzük a hetedik napi rendi pontot. Ez pedig az EK és Uzbekisztán közötti partnerség és együttműködési megállapodás rendelkezésének kiterjesztése a két oldalú textilkereskedelemre. Csak emlékeztetni szeretnék a háttérre, mielőtt átadnám arra a jelentéstervének a szót. A múlt héten elfogadtunk egy közbenső, egy időközi jelentést a textilről, az Üzbegisztán kereskedelmi Üzbegisztánnal. Üz, és a jelentés a 81 per 3-as szabálynak megfelelően a gyermek munkával kapcsolatban Uzbekisztánnal rendelkezett. Ez egy ilyen ideiglenes közbenső jelentés, amelyet a francia javaslatra a bizottságnak küldtük, és a plenárison az INTA javaslat ott szinte teljes konszenzissal fogadták el. Nincs még lezárva a folyamat. A, az INTA elnökét meghívták. Döviny úr itt van? most útközben van, nem sokára nem itt lesz. Jó, nem most történik először, de nem baj. És végül a Dán soros elnökség eh, a külszolgálattat Maldonado úr képviseli. Itt van? Igen, itt van. Jó, rendben van. Tehát akkor átadom Jean Scrutásznak a szót, hogy hol is tartunk. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi.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 tett, kérték, hogy bővüljenek a kapcsolatok az Európai Unió és Üzbegisztán között, különösen a textilipar, a textilkereskedelem vonatkozásában. A szemrehányásokat illetően, hogy itt a gyermekek kizsákmányolása történik a gyapott mezőkön Üzbegisztánban, a bizottság úgy döntött, hogy átmeneti jelentést kell kidolgoznunk, és ez nagy többséggel el is elfogadásra is került, és az egyezmény engedélyezését elhalasztják mindaddig, amíg a bizottság és a tanács az ajánlásainkat nem veszi figyelembe. Miről is van szó? Hát először is arról van szó, hogy mi azt kérjük, hogy mind a tanács, mind pedig a bizottság szólítsa fel Üzbegisztánt arra, hogy egy három fős megfigyelő missziót fogadjon, amely szabadon mozoghat az országon belül. A gyapott betakarítás ideje alatt és ennek során meg tudja majd állapítani, hogy a nemzetközi munkaügyi szervezet idevágó egyezményét, konvencióját figyelembe veszik-e. Ezen kívül szerettük volna azt is megnézni, hogy tudunk-e vizsgálatot indítani a, arról, hogy a preferencia szerződés időszakos megszüntetése lehetséges-e. Az Európai Parlament egy jogszabályalkotási javaslatot szeretne előterjeszteni azokról a cikkekről, amelyek a munka, gyermekmunkával kapcsolatosak, és a kényszer munkával, gyermekek kényszer, által végeztetett kényszer munkával az emberi jogok tiszteletben tartása fontos kérdés Üzbegisztánban. A legtöbb idevágó ENSZ egyezménynek Üzbegisztán aláírója, beleértve a gyermekjogi egyezményt is. Azonban ezek a jogszabályok még nem, nem kerültek be a gyakorlatba Üzbegisztánban. Azt szeretném tudni, és ez talán a legfontosabb kérdés, amelyre választ remélek, az az, hogy tudnak-e részletekkel szolgálni arra vonatkozóan, hogy az üzbék féllel hogyan folyik a párbeszéd, és hogy van-e reális esélye annak, hogy ősszel, amikor megkezdődik a gyapot betakarítása, akkor a nemzetközi, az ILO szervezet képviselőit elfogadja-e Üzbegisztán megfigyelőként. A bizottság a parlament javaslatait mennyire vette figyelembe azzal kapcsolatban, hogy vizsgálatot kell indítani, azzal összefüggésben, hogy bizonyos előírásokat helyezzenek hatályon kívül a preferencia kritériumokat illetően és a gyermekmunkával kapcsolatban. Bizottság? úr a bizottság nevében öné a szó. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a bizottság, a szakbizottságnak, és az, az, hogy az a szakbizottság megengedte a bizottságnak, hogy felvázolja, hogy mi is a helyzet most ezben az ér, eléggé érzékeny kérdésben. Különösen, hogy megpróbáltuk Uzbekisztánnal megértetni, hogy csak a vto val egyet, való együttműködés az egyetlen mód számára. Nos, ezt meg, meg is tettük. A diplomáciai erőfeszítések, erőfeszítések arra azt célozták meg, hogy csak az együttműködés a lehetőséges, lehetséges mód az Üzbegisztán számára a WTO-val és a múlt hónapban Táskentben egy küldöttséget küldtünk, amely a külszolgálattal karöltve járt ott. Konzultációkat folytattunk az emberi jogok nemzeti központjával, Üzbegisztánnal, a különböző más szolgáltatókkal, az ügyészséggel, a világbankkal és az UNICEF-fel. A bizottság aztán egy világos üzenetet küldött, és a VTO-val való együttműködésre ösztönöztük őket. Újból megismertettük ezt az üzenetet az Európai Unió és Uzbekisztáni Együttműködési Tanács ülésén. Ez az éves ülés volt, amely az EU és az Üzbegisztán között a legfontosabb egyik ülés helyben az Európai Unió nagykövete és az üzbék nagykövettel itt Brüsszelben is szerveztünk üléseket, és rendszeres üléseket tanultunk, tartottunk a vto val Brüsszelben. Mindezek az Üzbegisztánt arra vezették, hogy úgy döntsön, egy intézményi ülés során, amely a kereskedelemmel és a beruházásokkal foglalkozott, hogy egy konferenciát szervez a WTO egyezmény alapján, amelyben az gyerekek jogára különös figyelmet fordítanak. Május 3-án történt meg ez a konferencia Táskentben, a WTO, a bizottság szolgálatai és a külszolgálatnak a munkatársai vettek részt. El kell ismerni, hogy Üzbegisztán komolyan vette ennek az ülésnek a megszervezését. A bizottság a mediátor szerepét játszotta, tehát a párbeszédet könnyítette meg a konferencia alatt, és a mellette folyó minisztérium és, miniszteri és más ülések alatt. Azt hiszem, hogy új kommunikációs csatornát nyitottunk meg a WTO és Üzbekisztán között az üzenet ugyanaz volt, hatékony együttműködés a WTO és Özbegisztán között. A képviselők kérdésére válaszolva elmondhatom, hogy Üzbekisztánnak el kell fogadnia a WTO-nak a feltáró látogatását, küldöttségének a látogatását. Szóbeli feljegyzést küldtünk, hogy a WTO-val újra kezdje el a az együttműködést a 138-as alapján, 182-es alapján, amely a gyermekmunkával is foglalkozik. És a, ezeknek az egyezményeknek az ellenőrzését is akarjuk. És az ILO konferenciárán is ezekről be kell számolni. E, idén a konferencia nem jutott következtetésekre a gyermekmunkát illetően, és elsősorban Üzbegisztánnal kapcsolatban. Ez a bizottság, ez a, bocsánat, ez a csoport e, nem említette Üzbegisztánban a gyermekmunka problémáját. A bizottság e, különböző fellépései között E, a mezőgazdasági reformot is nyomon követte Üzbekisztánban, és ez nagyon fontos, ugyanis a mezőgazdaság modernizálása jelentős mértékben hozzájárul a gyermekmunka megszüntetésére. Ezt a programot idén fogják elindítani, és 10 millió euró költségvetése van. Ez egy lényeges összeg. Végül, hogy pontosan válaszoljak a kérdésre, Szeretném elmondani, hogy Üzbegisztán valós erőfeszítéseket tett az utóbbi hónapokban, és a parlament e, a közbenső jelentése és a bizottság jelentésében feltett, és a bizottság által feltett kérdésére reagált. Üzbegisztán Genfbe az ILO-nak küld egy üzenetet, hogy elfogadja ezt a helyben lévő értékelő küldöttséget, ez pedig a következő gyapott szüret alatt történik meg. Üzbegáztán nyilvánvalóan a helyi hatóságokkal együtt akarja ezt a vizsgálatot végrehajtani, de nekünk most meg kell vizsgálni, hogy ez ilyen küldöttség munkáját hogyan lehet hatékonyá tenni. Végül pedig a kérdés, ez pedig az általános preferenciákat illetően, önök ismerik, hogy hogyan működik ez a rendszer, a bizottság fellépéseket, tehát vizsgálatokat folytathat, és visszavonhat kedvezményeket, de csak egy világos ILO jelentés alapján. Tehát ez azt jelenti, hogy a bizottság egy ilyen fellépést csak akkor tehet, hogyha az ILO jelenti, hogy valóban van probléma a gyermekmunkával kapcsolatban Özbegisztánban. Ez egyelőre nem volt, nem történt meg, tehát az éves ülés során ez nem történt meg. Épp ezért mi nem indíthatunk el egy ilyen eljárást, amelynek azon kell alapulnia, hogy e, szisztematikusan megsértik e, a Üzbegisztánban a WTO-nak és az állónak a szabályait. Nos, ajánló szabályait. Nos, tehát azt hiszem, hogy itt a parlament és a bizottság együttes fellépése gyümölcsöző volt. Köszönöm szépen. Most akkor külszolgáltok nevében Váldonádó úr. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát sok mindent nem kívánok hozzáfőzni ahhoz, amit a bizottság elmondott. Egyetértünk a megközelítéssel, tulajdonképpen nagyon szorosan együttműködtünk a bizottsággal, a kereskedelmi főigazgatósággal, a Dán elnökséggel is, és a Genfi delegációval is, ugye az EU Genfi delegációjával. Úgyhogy azt mondhatom, hogy tényleg közösen végeztük ezt a munkát, és nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel. Mindenki ugyan, ez lát, mutatja, hogy ha ugyanazért a célért küzdünk mindannyian, akkor eredményeket lehet elérni, és bizalmat kialakító légkörben tényleg az érintett országgal lehet dolgozni. Most ugye Üzbegisztánról van szó. A célunk az az, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy ez a monitoring misszió a következő gyapotszedésre elutazhasson, illetve hogy a 182-es egyezményt teljes mértékben végrehajtsa az ország. Van még egy elem esetleg, amit megemlítenék. Július 19-én lesz egy együttműködési bizottsági ülés Taskentben és ott is megkívánjuk vitatni ezt a témát még egyszer. Szeretnénk további részletes információkat kapni az országtól, hogy milyen lépéseket kívánnak a következő hónapban megtenni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. valós európai diplomáciai lépéseket tudtunk tenni. Mielőtt átadnám a szót a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevő és talán más képviselők is hozzászólhatnak. És akkor a jelentéstevő reagál, vagy összefoglalhatja, vagy még fordulhat a bizottsághoz. Eh, thanks a lot. Um, yeah, I think this is a crucial time to have... Köszönöm szépen nagyon fontos, hogy most lefoltassuk még egyszer ezt az eszmecserét az állásfoglalás fényében, amit elfogadtunk a parlamentben. Ugye nagyon közeledik megint a gyapotszedés ideje Üzbegisztánban, és hát őszintén szóval én nem számítok arra, hogy hatalmas előrelépések történtek volna. Azok a jelentések, amiket én olvastam, arról írtak, hogy már tavasszal is ugye a termesztés úgy zajlott, hogy gyermekeket kényszerítettek a munkára, és ez bizony az ország igen jelentős területeire jellemző volt, tehát a gyakorlatban nem sok változás történt. Ha nem lesznek további változások, és ugyanúgy zajlanak a dolgok, mint tavaly. Itt több mint két millió gyerekről van szó, akiket a kényszermunka érint. Hát ez teljességgel elfogadhatatlan. Tehát mondom még egyszer, hogy amit én olvastam itt a gyapott kampány kapcsolatos anyagokból, és amiről a bizottság beszél, hát van itt egy kis véleménykülönbség. Az ILO jelentése nem igazán ezt mondta, azt mondták, hogy nem hajlandóak elfogadni egy magas szintű háromoldalú monitoring missziót, talán ennél egy kis kevesebbet, valami kevesebbet igen. Ha a parlamentálás foglalását elolvassuk, akkor ugye ez világos, itt teljesen szabadságokkal rendelkező magas szintű missziót követelünk, ami a gyapott földekre is elmehet, tehát ez a parlamentálás pontja, és ezt kellene, hogy a bizottság és a tanács is támogassa és megkövetelje. Hát egy kormány az bármikor mondhatja, hogy ő sosem fogja elfogadni ezt a fajta missziót, de akkor vicc az egész, hogy aláírták a gyermekmunka elleni egyezményt kérdezem a tanácsot és a bizottságot is, nem tudom, hogyha lesz esélyük még erre, hogy ezzel foglalkozzanak, akkor például a közép-ázsiai stratégiának a jelentésében ki fognak erre térni, mert ennek a stratégiának is része ez a szempont, és ugye látjuk, hogy nem történik meg az, amire várunk, és bizony a tanács és a bizottság felelőssége, hogy többet tegyen, és hogy nyomást gyakoroljon az üzbék kormányra. Ne fogadják el e, azt, amit a kormány felajánl, hogy egy kevésbé fontos megfigyelő misszió menjen, vagy majd ők ellenőriznek. Nem, a magas szintű három oldalú missziót kell megkövetelni, amely ebbe az évben utazzon el Üzbegisztánba. Egyébként nem engedhetjük meg a kormánynak, hogy folytassa ezt a tevékenységet, amit korábban, és akkor elfogadni, hogy ó, oh, igen, ratifikálták az ILO egyezményt, és így tovább, és ez fantasztikus. De hát ez így nem elfogadható, hát ha gyakorlatban nem változik semmi, és masszívan eh, a gyerekeket munkára kényszerítik, hát ez elfogadhatatlan a mi szempontunkból. Köszönöm. Kakeler kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát az az előre halad. Keller asszony, az a az az előrehaladás, amiről a bizottság beszámol, hát igen, erről tényeket szeretnénk látni. Én támogatom Polt ebben. Tényleg egy misszióra van szükség, és méghozzá olyan magas szintűre, hogy azt a parlament is elmondta. Nem jó bármi. Az üzbék kormány, hogyha nem hajlandó ezt elfogadni, ezt jelentették ki. Hát nem tudom, önök esetleg akkor más információkkal rendelkeznek, mint mi. Meglátjuk majd, hogy miről szól a jelentés, hogyha egy ilyen magas szintű misszió elvégzi a munkáját, és utána tudunk dönteni a további lépésekről. Köszönöm. Köszönöm. Zsorzs, visszaadom a szót, hogyha a bizottsággal kívánsz még beszélni. A vitát mindenképpen le kell zárni, nem tudom, hogy kérsz -e szót, nem? Vagy később? Akkor tessék. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik elmondták véleményüket mindezzel kapcsolatban. Örömömre szolgál, hogy a bizottság is pozitív álláspontot ismertetett. Reméljük, hogy ezek az ígéretek valóságá válnak a megfigyelő missziót illetően, de hogyan a kollégáim is, nekem magamnak is nagyon komoly fenntartásaim vannak az üzbék kormány eh, magatartásával kapcsolatban, ugyanis nem tudom, hogy ősszel fogadni fogják-e, elfogadják-e ezt a megfigyelő delegációt, és hát akkor bizony már sok idő sem marad. Éppen ezért szeretném felszólítani a bizottságot arra, hogy a párbeszédet gyorsítsa fel, hogy valóban a meg tudjuk eh, kapni a megerősítést az üzbék kormánytól arra vonatkozóan, hogy a megfigyelők a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet misszióját fogadni fogják össze, És mi mint Inte bizottság egyébként nem lehetünk, nem érthetünk egyet. Én természetesen pozitív jelentést szeretnék, ez lenne a jó. De hát mindaddig, amíg Nincs megfelelő partnerünk az üzbék kormány részéről, nehéz lesz a helyzet. De mint mondtam, azért nagyon remélem, hogy jó vége lesz a megbeszéléseknek, és feltételezem, hogy végül is még meg fogja érteni az üzbék kormánya mi elvárásainkat. Köszönöm. La Commission et le service d'action. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elvvel egyetértünk. A küldettségnek a ö, ö, az ott létének a az ott létének a feltételeit még mind Üzbegisztánnak, mind az állónak meg kell vizsgálnia, de esetre nyitottnak állnak hozzá, még meg kell vizsgálni a formáját. Most, hogy ez három oldalú lesz-e, vagy nem, ez még tárgyalandó, megtárgyalandó. De minden esetre megpróbálunk nyomást gyakorolni a két fő partnerre. Csak megjegyzem, hogy számunkra az a fontos, hogy a szakértők az ILO részéről ott helyben a valóságot meg tudják állapítani. Tehát az elv megvan, elvben megvan ez most már, és majd meglátjuk, és tájékoztatjuk a szakbizottságot arról, hogy hol állunk. Köszönöm. Maldonado úr. Köszönöm, elnök úr. A tudomásunk szerint eddig a legkomolyabb kritika vagy panasz, ugye a Genfi munkahogyi szervezeti állásfoglalás illetve a másik jelentés is azt mondta, hogy a gyapott szedésre kényszermunkát alkalmaznak, tehát hogy gyermekeket kényszerítenek. Now, it seems now. Most jó a mikrofonom. Elnézést kérek, nem tudom, mi történt, kikapcsolódott a mikrofonom, és ezért újra kezdem. Tehát a mi tudomásunk szerint a kritikák, és tényleg csak az állásfoglalásokat, illetve az ILO szakbizottságának a, az anyagait idézem. Tehát a fő probléma az az, hogy munkát alkalmaznak gyapotszedéskor. Ez azt jelenti, hogy a szeptemberi-novemberi időszakban kényszerítik a gyerekeket a gyapotföldeken való munkára. A parlament említette, hogy még az ültetési időszakban is kényszerítik a gyerekeket. Ez azért fontos, mert bármilyen fajta monitoring missziót is küldünk, ez ugye eddig arról szólt, hogy a gyapot szedésre fognak összpontosítani, hát akkor ennek az információnak a fényében fontos, hogy ne felejtsük el ezt a másik dolgot is, tehát ez alapvető jelentőségű. Aztán, hogy milyen típusú, milyen fajta küldöttség lesz ez. A parlamenti képviselő kollégának itt igaza van, ugye, hogy az ILO határozata magas szintű küldöttséget említett. Ez volt szó szerint, hogy három oldalú magas szintű küldöttség utazzon, monitoring küldöttség utazzon az országba. Hogyha valaki megpróbál bármilyen egyezményt nyomon kísérni, ennek a végrehajtását figyelemmel kísérni, akkor többféle küldöttséget lehet alkalmazni. Az üzbék kormány mindig is azt mondta nekünk, hogy nem értik pontosan, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet miért kérte a legmagasabb szintű monitoring missziót, ahelyett, hogy mondjuk egy szakmai jellegű alacsonyabb szintről indultak volna. Mert hogy vannak más lehetőségek is, amelyeknek a felhasználásával ugye meg tudják nézni, hogy végrehajtja az érintett ország az egyezményt. És most kialakult ez a helyzet. Mi azt próbáltuk elérni, hogy legalább facilitátorként működjünk, tehát hogy legalább sikerüljön valami megoldást elérni, és legalább egy monitoring misszió elutazhasson. Persze nyilván ennek a kereteit, részleteit el kell, hogy döntsék a felek, az ILO és Üzbegisztán fog erről megállapodni. Eddig az a cél, hogy a gyapot szedés idején, tehát hogy a szüret idején utazzon ez a misszió az országba, és megnézzék, megbizonyosodjanak arról, hogy van-e gyermekmunka vagy sem. Tehát kényszerítenek-e gyerekeket munkára vagy sem. Ez nagyon fontos. Eddig nem beszéltek legalábbis az üzbék fél képviselői monitoring misszióról, meg hogy magas szintű vagy sem, stb. Most indult ez a vita, de én azt mondom, hogy a feleknek kellene eldönteni, hogy ez hogyan legyen, az adott helyzet fényében állapodjanak meg. Engem egyébként múltbeli tapasztalatai megerősítenek ebben, ugyanis csak a szakemberek tudják igazán felmérni, hogy valóban a gyapott földeken kényszerítenek a gyerekeket munkára. Soha ne felejtsük el, hogy ugye az ILO az a felelős nemzetközi szervezet, amely az egyezmény végrehajtását ellenőrzi, tehát ez a szervezet dönt arról, hogy lesz-e ilyen, és hogyan. Az Együttműködési Bizottságban, amely majd július 19-én Taskentben ül össze, erről beszéltem, meg fogjuk kérdezni a kormányt is, illetve hát a kormány tisztviselőket, erről, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy ez a monitoring misszió elmehessen az országba. Én tudom, hogy a szervezés vonatkozó szabályok között szerepel, hogy július vége előtt kell megállapodni. Tehát van még lehetőség arra, hogy ez a küldöttség elutazzon Üzbegisztánba időben, és megfelelően elvégezhesse a munkáját. Én azt javaslom, hogy várjunk egyelőre. Tehát várjuk meg ezt a határidőt, és bízzunk az ILO titkárságában, főtitkárában, és várjuk meg hogy ők mit mondanak, hogy milyen feltételek közö, között hogyan végezte el a munkáját ez a küldöttség, számoljanak be nekünk, és utána döntsünk a lépésekről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Emlékeztetek mindenkit, hogy az előadó ugye visszajön majd, e, és ez a szakbizottság el is fog, fog dönteni az információs eljárásáról, úgyhogy Zsós Kutász, az előadónk most e, lezárja ezt a vitát. Așa cum am spus, uh, din păcate timpul, timpul este foarte scurt. Uh, Köszönöm szépen, az idő szorít sajnos. De azt tudjuk, hogy július közepén hát megkezdődik a szabadság és a parlamenti szünet, de én nem látok más megoldást. Remélem, hogy a bizottság és a tanács nyomatékosan kísérletet tesz arra, hogy az üzbék hatóságokkal folytatott párbeszédet folytassa, illetve eléri a célját. Én azt mondom, hogy ugye a jelentésünket tavaly fogadtuk el, és most már 2012. júliusát írjuk, és még mindig arról beszélünk, hogy a problémák ugyanazok szeptemberben van a gyapot szedés. Hát mit lehet ez még hozzátenni? Csak annyit, hogy nagyon remélem, hogy a megfigyelők szabadon mozoghatnak majd Üzbegisztánban. Az álláspontunkat nagyon világosan kifejezésre juttattuk, egyebekben pedig nem értünk egyet a jelentés végrehajtásával. Köszönöm szépen. Most akkor a 8-es napi rendi pontra térünk, amelynek a címe mindig mozgás, munkára ösztönöz bennünket, ez pedig a tárgyalásokat folytató 1528 per 2007 EKR tanácsi rendelet első mellékletének több országnak a tárgyalásokat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosítás. Szeretnénk, hogyha a jelentéstevő a hátterét felvázolna ennek a témának. Thank you, Chair, for your kind introduction. Köszönöm, elnök úr, azt a nagyon kedves bevezetőt. Megvitattuk már egy-két dolgot, én általában rövid szoktam lenni, de szeretnék itt részletekbe is bocsátkozni. Vannak fontos dolgok, van egy-két félreértés, amit tisztázni kellene, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy én az álláspontomon egy picit szigorítottam, keményítettem az elmúlt hetekben. Először is, ahogy mondja, ez még csak egy javaslat, hogy a WTO mentességet, ami január 31-én eh, amit január 31-én kaptunk, ezt szüntessük meg. 38 AKC ország élvezhette tovább a preferenciális hozzáférést a piacainkhoz. A bizottság most azt javasolta, hogy ezt zárjuk le. Az általános preferenciák megszűntek. 2014. január 1-től most 17 országot érinti, érinti ez a dolog, akik kiesnek a rend, ebből a rendszerből, ebből a kategóriából, vagy a GSP-be, tehát az általános preferencia rendszerbe kerülnek be, vagy pedig semmi nem lesz a e helyett. Fontos ismerni, hogy milyen környezetben tett, születtek ezek a javaslatok. Én Kenyába is elutaztam, és az Ákácsi delegáció tagjaként Zambiába is, aztán a Dán Ákácsi ülésen is részt vettem, nagyon sok érintettel beszéltem, karibi, csendes óceáni képviselőkkel, és így tovább és ők úgy tekintenek erre a lépésre, mint valami agresszív lépésre, amit az EU most megtesz. Nem ez volt a bizottságnak a szándéka, de afrikai, afrikai kollégáink ezt zsarolásnak tartják. Úgy gondolják, hogy most zsarolják őket, hogy partnerségi megállapodásokat kössenek. A bizottság az ellenkezőjét mondja, de egyébként mindenki azt mondja, hogy hát igen, csak a piaci hozzáférést szeretnék megkapni, de mivel Szingapúrra kapcsolatos kérdések, közbeszerzés, copyright ügyek, nemzetközi tulajdonjogok, szellemi tulajdonjogok és egyéb ügyekben nyomást gyakorlunk rájuk, hogy ezek is, a kérdések is benne legyenek a megállapodásokban, nagyon nehéz az érintett országok számára a megállapodásoknak a megkötése egy-két félreértést szeretnék tisztázni. Én beszéltem robert Robert Stördi mindig azt mondja, hogy hát nem hosszabbíthatjuk állandóan ezeket a határidőket egyfolytában. Én azt mondtam Robertnek, hogy hát soha nem volt határidőnk se. Volt egyszer ugye a 2007, amikor is a mentességnek vége volt, ezt újra tárgyalták, de hát soha nem állapodtunk meg egy határidőben. És a 2014-es határidőről egyoldalúan döntött a bizottság, vagy hát legalábbis ezt ők így meglapották, mindegy, erre majd még visszatérek, de van egy-két olyan partnerország, akik számára lehetetlen ezt betartani. Ez az első alkalom, tehát mondom még egyszer, hogy határidő ben állapodtunk meg. Ha elfogadjuk a rendeletet, ha elfogadjuk a módosítást, akkor fix lesz ez a dátum, teljesen mindegy, hogy mi az, hogy 2014. január 1, vagy amit én javaslok, hogy 2016. január 1, vagy más frakciók által javasolt dátumok, ha ez bekerül a rendeletbe, akkor ez lesz, és pont nem pedig az, ahogy itt más néhány kolléga utalt erre, hogy állandóan majd megváltoztatjuk a véleményünket, és akkor a játék közben módosítjuk a szabályokat, nem, ez nem így lesz. Hogyha a rendeletet elfogadják, akkor az abban szereplő dolgok lépnek érvénybe. Én 2016-ot javasoltam. Miért? Részben azért, mert azért értem a bizottság érveit, hogy a VTO rendelkezéseinek meg kell felelnünk előbb-utóbb. De hát mondjuk a nem ákácsi fejlődő országok képviselőivel beszélve azért azt is hozzá kell tennem, hogy nem mindig támogatom azt, hogy mondjuk a WTO előtt ott vannak ezek az érvek, hogy az EU megszegi a kötelezettségeit, és akkor mások majd úgy is fellépnek, hogy szüntessük meg ezt a mentességet. aki azt mondja, hogy ha 2014. január 1-ig nem teljesítjük ezt a kötelezettséget, akkor reagálni fog a többi ország. Hát nem, örülnek nyilván, de én egyik országtól sem hallottam volna, hogy ezt az ügyet a WTO elé vinnék hivatalosan. Hát ettől függetlenül értem ezt az érvelést is. És tényleg meg kell, hogy határozzunk egy dátumot, hogy legalább betartsuk a szabályokat. Miért 2016? 2014-et javasolt a bizottság. Mi, valamint a parlament finanszírozott egy tanulmányt, itt tartom a kezemben, és ebben is olvasható, hogy ugye mi nem azt mondjuk ezeknek az országoknak, hogy 2014-től elveszthetik a preferenciáikat, el fogják veszteni. Ugye a tanulmány szerint, hogyha 2012. júniusig kellene megkötni ugye a megállapodásokat, és ezután lenne a ratifikációs folyamat, amit lehetetlen lezárni 2014-ig. Tehát gyakorlatilag kiesnének az országok a rendeletből, és nem élvezhetnék azokat az előnyöket, amelyek a piaci hozzáféréssel járnak, hogyha ezt tartanánk ezt a menetrendet, ezért szerintem a 2014-es dátum nem észszerű Tegyünk azzal is tisztában, hogy nem valami elvon dologról van szó, ennek nagyon komoly kézzelfogható hatása van az érintett országokra. Például Kenya lenne a legnagyobb vesztese ennek, hogyha így maradnánk, és a 2014-es dátumot fogadnánk el elvesztené az összes termékre a kedvezményeket, de a vágott virágok egy nagyon fontos terméktípus, ahol tulajdonképpen kétszeres vesztesek lennének, mert egyrészt ugye eh, ahhoz képest, hogy teljes hozzáférése van, semmilyen hozzáférése nem lenne, és még tarifák is lennének. Kolumbia közben pedig könnyített hozzáféréssel rendelkezne, tehát akkor Kenya duplán veszítene a versenytársával szemben és a saját helyzetével szemben. Aztán Namíbia, Botswana, ugye ők is szintén komoly vesztesei lennének ennek. Itt nem arról van szó, hogy ők nem hajlandóak egy ipát megkötni, tehát egy ilyen partnerségi megalapodást megkötni. Inkább a SZEDEK és a dél-afrikai Vámunióról van szó, hogy ott kell megállapodni azokkal a partnerországokkal, mielőtt ezek az országok meg tudják kötni a gazdasági partnerségi megállapodást. És ugye mi mindig a regionális integrációt támogatjuk, hogyha kényszerítenénk Namíbiát és Bocvánát arra, hogy lépjenek kielégítő megfelelő megoldás nélkül, akkor ahelyett, hogy a regionális szolidaritást erősítenénk, ezt ásnánk alá. A preferenciáikat mondjuk, hogyha elvesztik, akkor az például 59 millió eurós veszteséget jelent Namíbia számára a hús és hal megemelkedett vámtarifák miatt. És egy ekkora országnak egy ilyen összeg komoly tételt jelent. Namíbia is már 2014-től komoly vesztese lehet, például az EDF pénzeket elveszítheti, nem, tud, nem felel majd meg a fejlesztési alapkövetelményeinek, támogatási feltételeinek és ez is aláássa az EU stratégiáját is. Én szerintem úgy látnának minket, hogyha megtartanák a 2014-et, mint egy tisztességtelen és a fejlődést nem támogató megközelítést alkalmazó uniót. Egyébként voltak, akik a, a bizottság azt kérte, hogy ne fogadjuk el a rendeletet egyáltalán semmilyen határidő ne legyen. Én azt mondom, hogy azért legyen rendelet, 2016 legyen, és ne 2014. De ha nem sikerül 2016-ot megkapni, akkor én is azt támogatom, hogy ne fogadjuk el, hogy 2014. január 1 legyen, hanem utasítsuk el az egész rendeletet úgy, ahogy van. Tehát én nem tudom támogatni 2014. január 1-ét az elmondott okok miatt. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük a jelentéstevnek, radikalizálódik eh, mindegyik eh, új anyaggal. Akkor az árnyék jelentéstevő Christopher Fjellner következik, és aztán Helmut Scholz. Köszönöm szépen. Eh, azzal kezdem, aminek, amivel megelégedett vagyok. a jelentéstevő legalábbis elismerte, hogy valamikor le kell zárni ezt az egészet. Eredetleg ugye az volt, hogy egy hézagot hidalunk át, és 2007-et szabtuk meg, 2007-től 2014-ig hosszú idő van, és hatalmas vitákat gerjesztett, hogy ezt az időszakot jól használták-e föl, hasznosan használták-e föl, de valamikor le kell zárni. Ugyanakkor nem értünk egyet, amikor 2007-ről beszélünk, az nem egy önkényes dátum, nem csak a levegőből kapták. Volt ennek oka, hogy miért 2007-2014-et említették például a General System of Preferences, tehát az általános preferencia rendszert illetően megmondták, hogy 2007-et veszik. Ecuadorral kapcsolatban sok vita volt, hogy milyen következményekkel jár ez számukra, és lehet, hogy ezért ki kell lépniük a GSP-ből. És aztán azt mondjuk, hogy önkényes országok vagy történelmi országok, habár elvesztik a GSP-t, azért ezt a rendszert kell bevezetniük. Hát ez nem nagyon igazságos. Vegyünk egy olyan országot, ami nem közepes jövedelmi ország nézzük akkor most az Európai Uniós GDP-t, hogyha azt akarjuk tényként felvenni, jó, itt magas a GDP, egyfőre a GDP. Na, hogyha azt mondjuk, hogy ez az ország ezt megkapja, miközben Ecuador kiásik, hát szerintem 2014-el kapcsolatban van valamilyen fajta logika azért. Nem értek egyet azzal az érvel sem, amelyet az Ákácsi országban lévő barátainktól hallottunk, hogy nyomást akarunk gyakorolni rájuk, hogy aláírják. Hiszen, hogyha van egy VTO kihívás, és hogyha ez most eltűnik, és bizonytalanságról beszélünk, akkor a dátumnak a rögzítése az világos lesz az ő számukra is, és a mi számunkra is. És a vita tulajdonképpen erről szól, hogy hát, hogyha a csatlakozásig még többet tennének. De megvolt az oka, hogy mi miért döntöttünk így, mert ez nem fogja eredményezni a fejlődést a piachoz való hozzáférés egymagában nem fogja ezt eredményezni. Hát amikor az IPA tárgyalások során, akkor azt szeretném, hogy az európai országok azok ruházanak be jobban. De hát nincsen igazából nagy érdek a beruházásra és a kereskedelemre ezekkel az országokban. Tehát fontos, hogy legyen fejlődés. Tehát szerintem legyen következetes a politika, és tisztességesen várjunk a kereskedelmi partnereinket. És akkor a 2014-es dátum az jó, és mind a mi, mind az ő szempontjából jogbiztonságot ad. Tehát 2014 ezt megteszi. Persze lehet spekulálni, hogy 2015-re mi történne, vagy 2016-ra mekkora lenne akkor a kockázat, de ez nekem nem tetszik. Tehát szerintem mondjuk azt, hogy 2014. És nem hivatalosan persze beszéltünk arról, hogy lehetne -e kompromisszumot találni, vagy nem. Persze néha könnyű kompromisszumot kötni, mert nagyon sok építőköve megvan már, de itt a kompromisszummal az a gond, hogy hogy egy dátumról van szó, hát lehet, hogy jobb lenne, hogy szavazzunk róla. De minden esetre számunkra a, a preferált dátum az 2014 és hogyha ezt nem siker elfogadtatni, akkor bármi mást elfogadunk, amíg elég kéz, közel van hozzá, 2013 vagy 2015, de E, a célkitűzést kell szem előtt tartani, akkor lesz következetes a politikánk. Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem először beszélünk erről a témáról, de azt hiszem, hogy ma inkább a részletekben menően tárgyaljuk ezt, és épp ezért köszönöm a jelentéstevőnek hogy, hogy újból az érdemi részével beszélt, tehát a kihívásokról. Világos és őszinte szeretnék lenni. Én azt javasoltam más bizottságokban, hogy utasítsák el ezt a javaslatot, és gondolom, hogy Fiona nem, Fiona nem lepi ez meg. Miért is javasoltam ezt? Azért, mert nem szeretném összehasonlítani a körtéket és az almákat, tehát két különböző dolgot. Ha emlékezünk a 2008-as G20-as csúcsra, ez a pénzügyi válság tetején azt mondta, hogy a következő két évben világos szabályokra van szükség, hogy a gazdasági válságot megoldjuk, tehát átfogóbb fejlesztésre van szükség. Tegnap hallottuk a 2012-es G20-as csúcs következtetéseit. Tehát öt évvel ezután a döntés után még mindig nincsenek rendes szabályok. De legalább tudatában vannak bizonyos országok, hogy teljesen kell a gazdasági fejlesztéssel bánniuk. Nem csak ezekkel az országokkal, hanem bármely országokkal. Tehát ez nem csak kereskedelmi kapcsolat, persze a kereskedelmi kapcsolatokról van szó a fejlett országok, és elsősorban az AKC országok között, és nyilvánvalóan ők függenek az ilyenfajta megoldásoktól. De hogyha a fejlett, fejlett országok egy a, a globális kihívásokkal egy közös megoldást nem találnak, akkor nyilvánvaló, hogy az itt említett országokkal való világos kapcsolatokat, kapcsolatok során részletesen kell, hogy konzultáljanak velük, és az Európai Unióval is. Tehát a hatály arra terjed ki, hogy mi a valóság ezekben az országokban. És David Martinnak a megközelítését támogatom, de én más következtetésekre jutok. Hiszen természetesen és a szakbizottságban, én is, én is jártam Kenyában és Zambiában, és beletekinthettünk a valóságba, ezekben az országokban, és az aggályokat meg kell fogalmazni, az aggályokat a tárgyaló partnerekkel kapcsolatban. Ugyanakkor figyelembe kell azt is venni, hogy amikor az Európai Unió új kereskedelmi stratégiáról beszélünk, akkor figyelembe kell venni mind az Európai Unió, mind a az afrikai országok, különösen az afrikai országoknak az érdekeit, különösen amikor a kelet-afrikai közösségről beszélünk. És itt rugalmasságot kell mutatni a tárgyalások során, és hiszen különböző szintű fejlettségi állapotok vannak az AKC országokban, és a fő célkitörés, hogy a VTI normáknak megfeleljünk. Épp ezért nem kell az AKC országokat olyan kötelezettségvállalásokba kényszeríteni, amelyek túlmutatnak a VTO megállapodásokon. Ezen kívül rá, szeretnék rámutatni, hogy ez a határidő amelyet most 2014-re szabtunk meg, eh, ami azt jelenti, hogy addigra a végső formába kell önteni a tárgyalásokat, amelyek most 2012-ben alakulnak. Tehát eh, a következő szakpolitikai eh, irányvonalakat is figyelembe kell venni, amelyek hosszú távon hátteret teremtenek a partnerek számára. Végül pedig a határidő meghatározása ellentétes a, a politikai koherencia szempontjából a 208-as cikkkel szembe megy az EU szerződésben, és ez ha káros lenne az országok számára. Épp ezért a 15-28-as rendeletet figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Keller kolléganő. Köszönöm szépen. Besz, de, említette az összefüggő fejlesztési politikát. És a 208-as cikkét az Lisszaboni szerződésnek. Ez azt jelenti, hogy a célunk, minden szakpolitikának a, a célja a szegénység megszüntetése, tehát a fejlesztés. Tehát mindent ennek megfelelően kell alakítani. És ez ha az általános preferencia rendszer létrehozták volna, tehát bevezették volna, akkor ez most valóban segíteni a fejlesztést, de hát nem ott tartunk. Tehát a szakbizottság a DEVE egy olyan véleményt állított össze, amely az Intának azt javasolta, hogy ne szavazza meg ezt a jelentést, vagy illetve ezt a határidőt, akármilyen határidőt a módosítók azok a regionális integrációját akadályozzák ezen országoknak, és korlátozza a különböző szakpolitikákat és a kereskedelem alakulását, áramlását. Nem illetve értem bizonyos afrikai országoknak az érvét, hogy ezzel őket zsarolják, hiszen nyomást gyakorolunk rájuk. Ugyanakkor, hogyha a fejlesztési érvek nem meggyőzőek, akkor meg kell hallani azokat a formális problémákat, amelyet az ECDPM állított össze ez a munkacsoport, akik rámutattak, hogy vannak problémák a bizottság javaslatával, kettőre különösen szeretnék rámutatni. A rendelet 23b pontja arról szól, hogyha megfelelő időben nem sikerült helyreállítani a, lépé, a, a helyzetet, akkor lépéseket kell tenni. Tehát hogyha nem ratifikálják a szerződést egy észszerű időben, a bizottságnak a dokumentuma csak arról szól, hogy nem tettek lépéseket ennek érdekében, ez azt jelenti formálisan, hogy nincsen jogalapja ennek a javaslatnak. A második probléma az ECDPM javaslatában az, hogy a bizottság javaslata e, súlyos problémától szenved, a 2007-es 1528-as pontot illetően e, de ez pedig az ideiglenes alkalmazásával kapcsolatos, ennek a, ez a, a Bécsi Egyezményhöz tartozik, tehát annak a feltételét kell teljesíteni, és ezeket nem sikerült teljesíteni. Tehát a Bécsi Egyezmény szerződés egyezménye alá tartozik, amelyek alatt több feltétel is van, hogy az ideiglenes alkalmazást mikor lehet megszüntetni, vagy mikor szűnik meg. Tehát ezeket a feltételeket nem teljesítették. Ez a tanulmány nem új, 2011-es októberi, tehát a bizottságnak ismerni kell, és a problémákat is ismerni kell és nem tudom, hogy találtak -e erre már megoldást, de mindesetre szeretnék rámutatni, hogy ezek nem csak szakpolitikai ár, érvek, hanem itt valóban formális jogi problémák vannak. Köszönöm szépen. Berder kolléga, mint ahogy Morera elnök úr is javasolta ma reggel, hogy legyen egy részvételi demokrácia, ezért most akkor az elnöké székbe kollégám ül, míg itt a jelentéstevő szól. Én is részt vehetnék, én mindig is szerettem volna ülni. Köszönöm, de talán nem árt, ha egyszer egy nő is ül itt. Igen. Nagyon érdekes a címe ennek a partnerségi megállapodásnak, és hát eh, azért még messze vannak ezek a partnerek, hogy egymással tárgyaljanak bizonyos pontok a tárgyalásokon. Eh, már rendben van, de sokszerű volt, és azt hiszem, hogy az üzenetet is hallani lehetett teljesen világosan, hogy rossz hatása van, nagyon sokan idegesek, félnek, ijedtek, és hát a bizalmatlanság lett az eredmény. A 20-14-essel kapcsolatban Úgyhogy több diplomáciára van szükség, és hát egy sokkal mértéktartóbb módszerrel lehetne előrelépni a szomszédsággal kapcsolatosan. Amit szerettem volna mondani, hogy ugye a megközelítés mindig az volt, hogy bátorítsuk, támogassuk a regionális együttműködést, ezt gondolta mindig az Európai Parlament, és különösen Kelet-Afrika esetében, ahol lehet, hogy oda jutunk, hogy destabilizálódik a régió. Tehát Kenyában van szabadkereskedelmi terület, és gondolhatunk Ugandára is. Azt hiszem, hogy akkor, hogyha ezt keresztül visszük, mielőtt bár, mielőtt ők igazán készek lennének arra, addig, e, akkor ennek destabilizáló hatása lehet. Persze az időnek van szerepe, ezt meg kell mondani. De amit hallok kollégáktól, akik részt vesznek az AKC találkozókon, azt mondják, hogy lesz valami változás a bizottságban, és hát attól tartanak, hogy ennek nem lesz megfelelő hatása. Ezt meg kell jegyezni, ugyanis még semmi került aláírásra, ez nem jelenti azt, hogy nem is történt semmi. Azt is gondolom, hogy meg kell érteni, és ez nem mindig könnyű, hogy a miniszterek beszélnek a külső partnerekkel, de a miniszterek nagyon zárt közösséget alkotnak, és nem mindig osztják az egész kormány véleményét. Ezt is figyelembe kell venni, hogy hallgassuk meg a kormány más képviselőit és a parlamenteket is és az üzenet az, az meghallgatásra került, ez a lényeg, és most meg kell nézni, hogy milyen időpontokkal dolgozunk, milyen dátumokkal, és ahogy Dávid is mondta, 2014 meg kell, hogy legyenek a megfelelő jogszabályok. Ehhez azonban van még idő, és ez lehet az észszerű következtetés. A WTO elégedett lesz, ezzel nem fog ragaszkodni határozottan egy időponthoz, időponthoz, de úgy kell meghatározni az időpontot, hogy mindez megvalósítható legyen, és a 2016 szerintem még mindig megfelelő időpont, ahogyan az elnök is kimutatta, ugyanis elhúzódhatnak a tárgyalások és akkor csúsznak a határidők. Én azt gondolom, hogy a 2016 egy észszerű és konstruktív határidő lehetne, és tényleg partnerségi keretekben lehetne megvitatni mindezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Béda kolléganő. További hozzászólások nincsenek, éppen ezért a bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Galina kolléganőnek, aki ő, osztályvezető. Köszönöm szépen mindenkinek, jó reggelt kívánok. Nagyon röviden fogok szólni, azzal kezdem, hogy tisztázunk néhány kérdést. A vita nagyon érdekes volt, ugyanis ebből kiderült számomra, hogy mindig vannak olyan elemek, amelyek nem világosak a mi javaslatunkban, Először is a VTO engedély, amelynek a amely alatt a kotonúi preferenciákat meghatároztuk, az 2001-ben alakult ki, és az 2007-ben járt le, és most nincs ilyen véverünk, ilyen mandátumunk, és 2012-ben még arról beszélünk, hogy 2014-ben vagy később lesz a megfelelő időpont. A logikája ennek az egésznek nagyon egyszerű volt, az volt, hogy egy átidaló megoldást találjunk. Láttuk, hogy nagyon nehéz ezt 2007 ben, hogy ratifikálni tudják az országok, és úgy döntöttünk, hogy egyoldalúan mi haladunk előre, és hát a leg, legnagyvonalúbb rendszerrel, ahogyan lehet az Unióban vámok és kvóták nélkül, anélkül, hogy ezek az országok teljesítették volna a feltételeket. Azután úgy gondoltuk, hogy még egy-két évre szükség van, maximum háromra a ratifikációhoz, de hát 2014-ben már hat éve lesz ennek. Hát tudják, egy picit meglep engem, hogy most azon gondolkozunk, hogy még jobban húzzuk el az időt, és toljuk ki a határidőt, mert akkor ennek már jobb bizonytalanság lehet a vége, és ez nem igazán jó hatás és ez már mentálisan is rossz hatással van, visszatartja a befektetéseket. Nem lesz tiszta a helyzet. Ezeknek az országoknak legalább három opciójuk van, három lehetőségük. Ugye az egyik, hogy egyszerűen ratifikálják azokat a megállapodásokat, amelyeket a múltban aláírtak. Ez nem kerül sok időbe, ezt viszonylag gyorsan meg lehet oldani, és hát bőven van idő 2014-ig ahhoz, hogy ezt megejtsék azt mondtam, hogy bizony, úgy látom, hogy bizonyos országok más megoldást akarnak, a komprehenzív regionális megoldást, és hát mi azt mondtuk rugalmasan, hogy igen, kivárjuk azokat, akik ratifikál, aláírták, ratifikálják, és hát haladnak a, a tárgyalások előre. Nekem nincs olyan negatív benyomásom, mint önöknek, hogy most a tárgyalások még tovább húzódnának. Én inkább azt hangsúlyoznám, hogy bár amit a szingapúri kérdéseknek neveznek, ezek közül is néhányat megvitattak már, de hát csak a felek kérésére mi, mint Európai Unió úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk a záradékokat csak egy példa ez arra a rugalmasságra, amelyről mi tanúbizonságot tettünk. Sok ilyen van, úgyhogy mindig gondoljanak arra, hogy mi nem kívánunk, nem akarunk akadálya lenni a tárgyalásoknak. Ha egy ország tárgyalni akar, megteheti. Semmi probléma nincsen ezzel. Azt mondom, hogy jelenleg a partnereim ennek örülnek is. Tehát az első megoldás ratifikálják az előző megállapodást, másik választanak, hogy egy újat ratifikálnak, de mondhatják azt is, hogy mi olyan szerződést szeretnénk, mint minden más bármelyik fejlődő ország. Ebből a szempontból tehát ez a ez nem fogja a hozzáférést, a piacra, a piachoz való hozzáférést érinteni, mert azért ez vonatkozik mindenre, kivéve a fegyvereket. Itt két országról van tulajdonképpen van szó, Bocuánáról és Namíbiáról, és ők azok, akik kiesnek a GSP hálózatból, a másik hat, az fejlődő ország. Tehát, hogyha azt mondják, hogy ez ők előre akarnak lépni egy új szerződése, vagy a régit tartják meg, mindegy, az általános preferencia rendszer szabályai alá esnek Úgyhogy e, ez lehet a koherens politika. Tehát ugye megvannak a GSP-nek a kedvezményezetjei, és mi szeretnénk világosságot teremteni, hogy az AKC partnerek mivel élhetnek, de senki nem vádolhatja Európát azzal, hogy nem volt nagyvonalú senki, és ez nagyon fontos, hogy ezt mindig szem előtt tartsák, ugyanis bőven hagytunk időt, és most is hagyunk időt. Segítünk ezeknek az országoknak, hogy az utolsó akadályokat is át tudják hidalni. Számos témát tudnék említeni a tárgyalásokról, hogy mivel foglalkozunk. Annyit tennék még hozzá, hogy jogi nyelven szólva, itt most nem átmeneti rendelkezésekről beszélünk, han, ez felmerült, hanem szeretnék biztosítani mindenkit arról, hogy jogi szempontból a javaslat az teljes mértékben ő, kóser, és rendben van, és azt kérem, hogy ő, egy, azt mondják, hogy kiegyensúlyozott legyen a javaslat. Ez az. Mi arra törekszünk, hogy mindenki ő, ott maradjon, és 2014-ig kell ezt elérni. Ez egy nagy vonalú gesztus az Európai Unió részéről, hogy kivártuk négy évet, vagy még többet, és látjuk, hogy itt kapacitás kérdések is felmerülnek, de azzal senki nem vádolhat bennünket, hogy nem voltunk eléggé nagyvonalúak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Keller asszonynak, van még egy kiegészítő kérdése. Igen, azt mondta, hogy nincs semmi gond a jogi vonatkozásokkal. Hát akkor mondja ezt egy kicsit részletesebben, mert itt nagyon konkrét kérdések merültek föl, és fontos lenne, jó lenne tudni, hogy a problémák, amelyeket említett, említésre kerültek, relevánsak vagy nem, és lehet-e ezt esetleg írásban megkapni, csak hát most mindjárt szavazunk erről holnap, úgyhogy ezt, ezt látni kell. Uh, if, if it is of some... Hát, ha segít, akkor csak tényleg, hogy világos legyen. Most akkor egy kicsit technikailag fogok fogalmazni. A, vienai, a, a, a Bécsi konvenció rendelkezései azt teszik szükségessé, hogy a másik fél mutasson némi reciprocitást, kölcsönösséget, tehát egyfajta jelzést adjon arról, hogy a megállapodás az megkezdődik, tényleg nagyon egyszerűen fogalmazok. Miről is van szó? Arról, hogy a piachoz való hozzáférésről szóló szabályozással mi egy egyoltalú, unilaterális rendelkezést átmeneti rendelkezést hoztunk, amit a másik fél nem ismert el, a Bécsi Egyezmény, amiről, aminek a 25. cikkét idézte, azt mondta, hogy ha egyfajta gesztust tesz az egyik, ezt, ezt, ezt nem lehet csak így csetintésre megtenni, hogy egy partner dönt. Ugye a Bécsi konvenció, amit én tényleg nagyon jól ismerek, ez a Bécsi konvenció nem várja el, hogy az egyik partner tegyen valamit jó hiszeműen, mi nem akartuk megszakítani a preferenciákat, nagyvonalúak voltunk. Mi egyoldalúan hajlandóak voltunk ezt kiterjeszteni, és azt mondom, hogy anélkül, hogy meg lett volna a WTO-tól a megfelelő mandátumunk és 2007-ig ez lefette a WTO, de 2007 után már nem állott a WTO mandátuma. Ez tehát egy egyoldalú lépés volt, és ez jogilag nem kérdőjelezhető meg, de azt hiszem, hogy ez az, amit politikailag el lehetett várni. Remélem, hogy ennyi elég, mert utána már csak bonyolítom a dolgokat. Nagyon szépen köszönjük. Akkor most a jelentés tevőjé, a szó az előadójé, hogy lezárja a kérdést. Minden kollégának köszönöm, a bizottság képviselőinek, és nem fogok mindenre reagálni, amit elhangzott, csak néhányra. Persze a bizottság képviselőnek igaza van abban, hogy 2007 óta nincs VTO mandátum. De hát ezt tudja mindenki, beszéltem mindenkivel, de hát ezek az országok a legsérülékenyebb fejlődő országok, amelyekről beszélünk. És nagyon sok aggodalom merül fel. De hát olyan kérdésekkel foglalkozunk, és egyetlen ország sem jelezte még, hogy ő hogy fel kíván lépni ezzel ellen. Nem tudom, hogy van-e olyan ország, amelyik a WTO elé akarja vinni ezt a kérdést, hogy ezt a bizottság képviselője tud erre példát mondani. És hát így gyakorlatilag elmondható, hogy, hogy biztosíthatjuk az országokat arról, hogy milyen szándékkal tettük ezt, és egyetértünk a, az elemzéssel. de hát az fontos, hogy egy olyan időpontot határozzunk meg, amely elfogadható a WTO partnerek számára. Nem akarok részletekre kitérni. Ugye a bizottság azt mondta, hogy nem akarjuk erőszakkal kényszeríteni a partnereinket a tárgyalásra. a szolgáltatásokhoz, vagy a közbeszerzésekhez való hozzáférést illetően a, volt egy briefing, ahol a bizottság ugyanezt elmondta, beszéltünk a kenyai főtárgyalóval, a kenyai kereskedelmi miniszterrel, azt mondták, persze, az EU ott tart napirenden minden kérdést. És a komison azt mondja, hogy mi nem akarjuk ezt erőszakolni, de ott vannak az asztalon az ügyek, készek vagyunk megvitatni, ez az interpretálás kérdése, hogy most akkor miről beszélünk, hogy miről folynak a tárgyalások, és hol vannak azok a területek, ahol azon némi nyomásgyakorlásra sor kerül. Na most részben, amit Krisztof elmondott ezekről a kérdésekről, néhány kérdést lehet továbbvinni, de nagy különbség van a között, hogy ezekről tárgyalunk, vagy pedig csak a piacra jutásról. Nagyon nagy az igény a partnerek részéről, hogy térjünk ki ezekre a részletekre is, és ehhez komoly technikai felkészülésültségre van szükség az egyenlő bánásmódot illetően, a level playing fieldet illetően, és ez nem könnyű. És végül pedig az opciók, amelyekről hallottunk, hogy mit, miközül választhatnak az AKC országok. Ott van az egyik ilyen opció, az a ratifikációs folyamat. De hát én Kenyát ismerem a legjobbat, azzal foglalkoztam a leginkább, hogyha a Kenya aláírja ezt az IPA-t, a partnerségi egyezményt, ugye akkor egyfajta, a Kenya meg Brick egy ilyen közös piacot próbnak létrehozni. És a másik, a többi ország Kelet-Afrikában nem nevezhetők szegényeknek, úgyhogy a, nyomás, hogy az egyikre nyomást gyakorolunk, a másikra nem, ez nem mindig a megfelelő megoldás. Gondoljunk Zambiára például. Egészen más a helyzet. És ha őszinték vagyunk, Kenya nem mutat nemet, mert van egy versenyelőnyük, és ennek lehet egy jótékony hatása a kereskedelemnek Kenyával a szomszédországokra is. de hát le kell zárni ezeket a tárgyalásokat, ez nyilvánvaló, de hát elérhető célokat kell kitűzni magunk elé. Köszönöm szépen, tehát akkor az előadó azt ajánlásai világosak. Holnap fogunk szavazni erről a kérdésről, és meg fog születni a döntés is. És hát az több, mint fair, hogyha világos jelzést adunk a partnereinknek arról, hogy mit gondolunk. Köszönöm, és akkor ezzel a nyolcas napi rendi pontot lezárom, következzen a kilences. ez pedig a csoportok, a monitoring csoportok tevékenységének nyomon követése. Jónak, fontosnak tartom azt, hogy ezekről beszámolunk, megnézzük, hogy ezek a monitoring csoportok nehogy nagyon eltávolodjanak a bizottságtól, és önálló életre keljenek teljesen. Úgyhogy most szeretném kérni a képviselőket, egy monitoring csoport tartott ülést, mégpedig a Közép-Amerikával foglalkozó, és akkor meg is adom a szót a beszámolóra. Kollégás, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem kollégámnak az utolsó ülés elnöklését. Én nem tudtam odaérni, törölték a járatomat, és ezért nem tudtam elnökölni ezen az ülésen. Az EU és közép-amerikai társasági megállapodásról néhány szót. Úgy döntöttünk a végén, hogy két dokumentumot készít ez a bizottság, egy időközit, az 50-es szabálynak megfelelően, és aztán pedig a jóváhagyásra vonatkozó dokumentumot. Reméljük a Koreper is ezt az időközi megállapodást elfogadja holnap, és aztán majd 25-én a tanács pedig áldását adja az egészre. Június 28-29-én Tegucigalpában, Hondurasban lesz találkozó. Van egy megállapodás tervezet, amit véglegesíteni kell, még az AFET-tel az időközi dokumentum, illetve ez a jóváhagyásra vonatkozó dokumentum még július 12-én ennek a szakbizottságnak a napi rendjén lesz, és megállapítjuk majd a módosítások határidejét is. Reméljük, hogy sikerül szavazni szeptemberben az Intán, az Inta szakbizottságban, és akkor utána mindkét dokumentumról, és októberben remélhetőleg sikerül majd a plenárison is szavazni, ugyanúgy, mint a biztosítékokat tartalmazó védzáradékról. Remélhetőleg akkor ugye az egyik plenárison sikerül szavazni. A jogi szolgálat horizontális jogi problémákra derített fényt a társulási megállapodásban, amelyet az EU és közép-amerikai alá. Úgy tűnik egyébként, hogy szerencsére van politikai és intézményi szándék is a bizottság részéről arra vonatkozóan, hogy elfogadható megoldást találjunk, legalábbis ami számunkra elfogadható. Lesz egy-két klauzula, ami bekerül a védzáradékok közé. Nincs egyéb gond, de ha bárkinek bármilyen problémája vagy kérdése van, akkor nyugodtan kérdezzen. Köszönöm szépen egyébként. Tudom, hogy még lenne erre idő, nem tudom se, hogy kérte valaki szót, úgy látom, hogy senki, akkor az előadó esetleg az időközi jelentésről szólhatna valamit, illetve hogy ez hogyan kapcsolódik a védzáradékokhoz, mert most megvan a megállapodás, illetve hogy a rendelet a védzáradékokra vonatkozóan is, hát egyelőre ezek a jogi alapok, amik a további munkát meghatároznák. Úgyhogy visszaadom a szót. Igen, mondja az előadó. Tehát akkor az egyes klauzulákról július 12-én kellene, hogy szavazzunk ebben a szakbizottságban a módosítókról. Utána lesznek a trialógusok, és végül pedig majd októberben szavaz a parlament. Az volt emögött az elképzelés, hogy az INTA szakbizottság szavazása ugyanakkor legyen, mint a plenáris szavazás. Azért gondoltuk ezt így, hogy ha bármilyen függőben maradó kérdések lennének, akkor azokkal még tudjunk mit kezdeni. Köszönöm. Jó, akkor Ez azt jelenti, hogy a napirendi pontunk tárgyalását ezzel be is fejezhetjük, és a következő napirendi pontunk a koordinátorok ülése, úgyhogy mindenkit megkérnék, hogy hagyja el a termet, amennyiben a koordinátori ülésen nem javasolt részt venni.